igazoltnak tekintjük. Az elnök a néppártól kérést kapott arra, hogy Peter asszonyjal váltsák fel Kozlovska Revics asszonyt, a Belarus delegáció tagja és korábban, valamint az Euronest parlamenti közgyűlésének delegációjában. Az ALDE kérdése felúszó